Kezdjük el, hogy hát folytassuk a munkát, és azt javaslom, hogy Kopa hallgassuk meg először a jelentéséről, utána pedig a bővítési főigazgatóval, Szanino úrral folytatunk eszmecserét, hogy megtudjuk a bizottság álláspontját, Zanino úr megígérte, hogy a ma délelőtt Horvátországgal kapcsolatban elfogadott, bizottsági kollégium által elfogadott monitoring jelentésről beszámol számunkra. Szerintem a két dolgot össze lehetne kötni egymással, tehát Koppa asszonyt és a főigazgató urat meghallgatjuk egy, egymás után, és utána kezdjük el az eszmecserét. Koppa asszony, parancsoljam. Köszönöm. Jelentésem a, a kopenhágai csúcs tíz éves évfordulóján a szerzett tapasztalatokról szól, és ajánlásokat próbál megfogalmazni a jövőre nézvést. Fontos, hogy egy tíz éves időszak áttekintésekor leszögezzük, hogy jelentős a bővítés iránti lelkesedés megcsappanása. Megpróbáltam általában, általánosan értékelni a bővítési politikát, annak sikerét, és körültekintően megpróbáltam az egyes országok helyzetét is megvizsgálni, úgy, hogy közben nem vesztettem el szem elől azt, hogy az EU szempontjából nézzem a kérdést, hiszen minden országnak azért egy kicsit másképp alakult a sorsa. Több mint 20 évvel a kopenhágai csúcs találkozó után az akkori Dán elnökség és a mostani Dán elnökség szép keretét képezi ennek az időszaknak. A Dán elnökség rugalmassága kellett ahhoz, hogy a bővítési folyamat elindulhasson, illetve kialakulhassanak az, azok az az feltételek, amelyek alapján a tagállamokat föl lehet venni, ismerjük a kopenhágai kritériumokat. És a bővítési politika pillérét képezték ezek. De azt is le kell szögezni, hogy hiába teljesítették a csatlakozó országok ezeket a kritériumokat, korán sem tökéletesen ö, működnek ezek még mindmáig a gazdaság irányítás kapcsán is felmerülnek azok a szociális implikációk a meglévő és potenciális tagországokban, amelyek miatt a pénzügyi stabilitás is veszélybe kerül. A gazdasági pénzügyi konvergencia nem valósult még meg igazán ezekkel az országokkal, és egyértelműen a munkanélküliség növekszik amióta csak csatlakoztak. Noha az EU nagyon vonzó még mindig, piacgazdaságával, szociális normáival, eljárásaival, a három bekezdésben le kell szögeznünk azt is, hogy a szociális dimenzióját az EU elhanyagolta a csatlakozásnak. Alapvető szociális normák, a szociális dömping óriási terhet jelentenek ezeknek az országoknak, és a befogadó országoknak is. Ez a jelentés kiváló alkalom arra, hogy a bővítési folyamat hitelességét is mérlegre tegyük. Fontos szempont, hogy a feltételesség és az integrációs kapacitás a két oldalról megvolt, megvan-e mint máig a kopenhágai kritériumokat többen akarták rugalmassá tenni, ugyanakkor, ha ez történt volna, akkor kettős mércével mértünk volna. Minden országnak továbbra is ugyanazoknak a kritériumoknak kell megfelelni, nem szabad, hogy újabb kritériumokat vezessünk be a leendő csatlakozókkal szemben, mert ez igazságtalan lenne. Ezt le kell szögeznünk itt, mert azt látjuk ebben a parlamentben is, hogy egyes tagjelölt országok ö, azt mondják, hogy még az EU tagállamai sem teljesítik azokat a mm, követelményeket, amelyeket tőlük elvárnak. És ebben van valami. Ö, még hogyha csak részlegesen is. Ezért kell országonként megvizsgálni az igazságosság érvényesülését. A fairness, a fairség, az átláthatóság, a kiszámíthatóság kell, hogy jellemezze a jövőben a bővítési folyamatot, és a múltbelinél is jobban benchmark alapúvá kell tenni a csatlakozás különböző fázisait. Olyan eljárásra van szükség, amely fair és objektív mércékkel, mérőszámokkal mérhető. Ahogy a tagjelölt országok is tudják, a csatlakozási tárgyalások megnyitásának is feltételei vannak, és a tagállamok ekkora már pontosan tudják, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy sikeres jelöltek legyenek. Ugyanígy kéne eljárni a különböző fázisokban is, illetve a előrehaladási jelentéseket pozitívan kell megfogalmazni. Örülök annak, hogy a bizottság új tárgyalási prioritásokat jelölt meg, főleg az alapvető jogok, az igazságszolgáltatás, a belügy területén ö, és a média szabadság területén ö, lépett elő, léptek előre az eljárások. Világos, hogy a kondicionalitás önmagában azonban nem elég, hogyha nem tartjuk fönt folyamatosan a csatlakozás lehetőségét, mint perspektívát az adott ország előtt. Mert az EU csak akkor hiteles, hogyha betartja azt, amit ígért. Ha valaki teljesíti a követelményeket, akkor meg kell kapni azt, amit ígértek neki. Ugyanakkor, ha az EU képtelen befogadni már új országot, akkor azt nyíltan meg kell, hogy mondja, nem szabad kecsegtetni félrevezetni országokat. Teljes körű hatáselemzésre van szükség, már a csatlakozás tárgyalások megnyitása előtt mindkét fél ö, abszorpciós és csatlakozási kapacitását fel kell mérni egyaránt. Ezáltal ha az EU bővül, nem feltétlenül hígul föl a mélyítés elve. És ahogy a tárgyalások vége közeledik, újabb ö, hatástanulmányt kell készíteni, részletekbe menően. Vannak bizonyos félreértések a bővítéssel kapcsolatban. Az integrációs kapacitás valóban fontos szempont, és szükséges szempontja a bővítésnek az EU részéről. De ne túlozzuk ezt el. Mindmáig a bővítés soha nem ö, korlátozta a belső integrációt, sőt, ö, előrevitte azt, és számos területen egységesebb lett az EU a bővítés révén. Többet kéne beszélni a bővítés előnyeiről, a régi tagállamok számára, értékéről, a külügyi fellépés ereje, hitelessége szempontjából a környező országok tekintetében különösen. Kiváló a bizottság 2009-es felmérése, amely az öt éves visszatekintésről számol be. És azt mutatja, hogy milyen előnyös volt a bővítés minden tagállam szempontjából, a kereskedelem gazdaság szempontjából és a 12 új ország az EU világban betöltött súlyát növelte gazdasági politikai értelemben egyaránt. A jelentés kimutatja, hogy a bővítés win-win helyzetet teremtett a régi és új tagállamok számára is. Éppen ezért ezt a tudást, ezt a tapasztalatot főleg a fiatalok felé erőteljesebben kéne kommunikálni. Az újságíróknak is felelőssége van ebben a civil szervezeteknek és a gazdasági szervezeteknek egyaránt. Utolsó mondani valóm a bilaterális vitákról szól. Alá szeretném húzni, hogy a bilaterális viták nem jelenthetik gátját a felvételnek, Ezeket konstruktív szellemben kell megoldani, pont az EU közös érdekeinek, értékeinek jegyében és segítségével. Tudjuk, hogy a jó szomszédsági kapcsolatok alapvetőek a csatlakozás szempontjából. Az új szerződések és az ENSZ karta értelmében az EU támogatja az ilyen viták megoldását még a csatlakozás pillanata előtt. ezáltal a nemzetközi, nemzetközi szinten is enyhülnek a feszültségek. Ugyanakkor számomra az EU legnagyobb érdeme, potenciája abban áll, hogy a kompromisszum alapú vitamegoldás kultúráját képviseli, és élő példája annak, hogy lehetséges a sokféleségben, a nagyon ellenséges, akár valaha ellenséges, most ellentmondó érdekek között párbeszéddel, jó eljárásokkal elfogadható, mindenki számára elfogadható kompromisszumokat teremteni és megbékélni. Nem akarok további részletekbe menni, ezeket elolvashatják a jelentésben, csak azt szeretném leszögezni még egyszer, hogy ha <clears throat> a bővítés hitelességét fenn akarjuk tartani, akkor saját magunknak teszünk jót, mert ez a stratégiai szükségesség. Ha ezt a hitelességünket elvesztjük, akkor befogadó integrációs kapacitását veszti el az EU, és hatását a környező világra. Ugyanakkor, <clears throat> mint soft power, kötelesek vagyunk külügyi fellépéseink során valamennyi ígéretünket beváltani. Grazie, Presidente. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném pontosan ott folytatni, ahol kopaszony abba hagyta, és a folyamat hitelességével, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy mindannyian úgy gondoljuk az Európai Bizottság részéről, hogy a bővítési folyamat hitelességét meg kell őrizni. Hogyha szeretnénk megőrizni az átalakítási képességet és a soft power-ét az EU-nak, akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy hol tudnak máshol sikeresek lenni. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyra értékeljük és üdvözöljük ezt a jelentést, amit Kopasszony készített el, főként a makros perspektívát értékeljük, amit megfogalmazott a jelentéssel kapcsolatban. Nem szeretnék túl sokat időzni a jelentés tartalmát illetően lesz néhány megjegyzésünk, ezeket majd közvetlenül átadjuk Kopasszonynak, de annyit előre bocsátanék, hogy a szociális dimenzió, amit kiemelt Kopasszony a jelentésében, az valóban rendkívül fontos dimenzió. Nem gondoljuk úgy, hogy új, kritériumokat, új kritériumokat kellene megfogalmazni a már meglévő kopenhágai kritériumok mellett, de úgy gondoljuk, hogy sokkal lényegebbre törőbben kell két irányba előre mozdulnunk. Először is több több hangsúlyt kell fentetni a tárgyalási folyamatra, főként a 19-es fejezetre, a szociális politikákra, de sokkal inkább célirányosabb rendszerre van szükség, amelyel biztosítani lehet azt, hogy a bővítésben résztvevő országok javítani tudják a szociális, gazdasági feltételeket akkor, amikor az EU csatlakozásról tárgyalnak. Úgy véljük, hogy a benchmark megközelítés fontos, ez segít biztosítani az igazságosságot és az átláthatóságot a folyamat során, és lehetővé kell tenni azt, hogy ez ne jelentsen elviseltetlen terhet az országok számára, ahogy Kopaszony is hangsúlyozta a saját bevezetőjében Amennyire csak lehet, megpróbálunk prioritásokat megfogalmazni, megpróbálunk erőfeszítéseket tenni a politikák során. És ahogy az elhangzott, figyelembe vesszük a jogállamiság és az alapvető szabadságok területét, amelyek szisztematikus elemet jelentenek a tegyelási folyamatok során. Elnök úr, engedje meg, hogy néhány percet most egy másik témakörrel töltsek. Ezt erre szerettem volna felhívni a figyelmüket. Ma reggel az Európai Bizottság elfogadta a Horvátország csatlakozási előkészületével foglalkozó jelentést, és ahogy arra emlékeznek, egy rendszeres monitorozás folyik a csatlakozási folyamatról, és ez az első jelentés a szerződés aláírása után 2011 szeptember, illetve a 2012. február között időszakot vizsgálta meg a jelentés. Három kompetenciát vizsgáltunk meg, igazságügyet, szabadság, jogok és a biztonság kérdését. Azt láthattuk a jelentés alapján, hogy jó irányba halad Horvátország a csatlakozást illetően, és az Európai Bizottság megvan arról győződve, hogy a végső lépéseket is képes lesz Horvátország megtenni annak irányába, hogy teljes jogú tagja lehessen az Európai Uniónak 2013. július 1-én. Eltökéltek vagyunk abban, hogy Horvátország csatlakozása sikeres legyen, és folytatjuk a, annak monitorozását, hogy mennyire váltja be a kritériumokat az ország, figyelembe véve mindazt, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás sima menete az közös feladat az Európai Uniónak és Horvátországnak is. Azért szerettem volna ezt hangsúlyozni, mert eh, ez része annak az erőfeszítésnek, amit Kopa asszony is tesz a jelentése által, vagyis, hogy egy újfajta lendületet adjunk a bővítés folyamatának, és úgy gondolom, hogy az önök támogatásával képes, képesek leszünk átlendülni azon a fajta fáradtságon, apátián, amit Kopasszon is említett. Minden segítségükre és támogatásukra szükségünk van azért, hogy folytatódhasson a bővítési folyamat hiteles módon, és ez valóban hatással legyen az adott ország a Nyugat-Balkán országainak fejlődésére. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mikrofont. Néhány információt szeretnék mondani a mai döntésről, illetve a jelentéssel kapcsolatos álláspontról. Nagyon sok kérdés érkezett. Mennyi időnk van még? 20 perc. Az árnyékelentéstevő kapnak két percet, a többiek pedig egy percet, és akkor időben leszünk. Ó, mint Rajten asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom ezt megtenni. Egyetértek Kopa asszonynal, hogy a bővítés nagyon fontos válasz az Európai Unió kettős kihívásával szemben először is meg kell erősíteni a saját szerepünket a világban, másrészt pedig a közvetlen környezetünket kell stabilizálni. A bővítési folyamat nagyon fontos eszközünk, de óvatosnak kell lennünk, mert a bővítés nem lehet önmagában való cél, ez egy eszköz bizonyos célok irányába. Ez azt jelenti, és Kopa asszony említette az Európai Unió integrációs kapacitását is. Kopa asszonynak köszönöm a jelentését, de azt kérdezném először is, hogy nem lenne erősebb a jelentés, hogy ha néhány dolgot kihagyna, mert néhány dolog szerintem felesleges. Ennek a jelentésnek a bővítéssel kell foglalkoznia, és nem kell meg felsorolni az országok kapcsolatos megjegyzéseket. Mindenképpen előre kell lépni. Elnök úr, amit nem láttok, az az, hogy azt mondja a jelentés készítő, hogy meg kell adni a jelölteknek a lehetőséget arra, hogy ide tartozzanak, viszont meg kell határozni, hogy hol vannak a határai az Európai Uniónak. A bilaterális kérdések nagyon érdekesek, a bilaterális kérdések nagyon érdekesek, de az a kérdésem, hogy a bilaterális kérdések azokkal, azokkal foglalkozunk a csatlakozás megkezdése előtt. Egy mondattal le is zárnám. Plusz pénzt kérnek a civil szervezetek támogatására a bővítési folyamat során a kommunikációs politikákat akarják támogatni, az Európai Bizottság egy új eszközt akar kifejleszteni, a szociális kritériumokkal akarnak foglalkozni, de hogy fog ez kinézni? Most megnézem a 3-as, 5 7-es bekezdéseket, intenzíven figyelemmel kell kísérni az előlépést, a hatékonyságot kell megvizsgálni, egyfajta felületi rendszerre van szükség, és azok a tagállamok, akik már az Európai Unióban vannak, azokat is nyomon kell követni. Az lenne a kérdésem, hogyha ilyen sok mindent akarunk, akkor az a fajta egyértelmű üzenet, amit meg kellene adnunk, az lehet, hogy ez pontosan el fog vészni. Tehát elnök úr, én remélem, hogy a jelentés készítővel együtt tudunk majd működni. Nem egyetértünk tulajdonképpen, de úgy vélem, hogy az üzenetünket sokkal erősebben és rövidebben kellene megfogalmaznunk. Mikrofont kérnék az elnöknek. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó ez a jelentés. Köszönöm szépen Kopasszonynak. Teljes mértékben megfelel az én elképzelésemnek a bővítést illetőleg. Nagyon örültem, hogy azt olvashattam az F preambulum bekezdésben, hogy minden országot a saját érdemei alapján kell elbírálni, az örölépés ütemét eh, az alapján határozzák meg, hogy mennyire felelnek meg a kritériumoknak, a kritériumoknak való megfelelést átlátható és igazságos módon kell megtenni, illetve ellenőrizni. Ez már kifejezi azt, hogy én mit gondolok eh, a, arról, hogy a bővítési folyamatnak milyenek kell lenni, technikai jellegűnek kell lennie, kritériumokat kell értékelni, és ezt le kell választani a belső politikai érveléstől, mint például a nyugat-európai választásoktól. Persze ezen a hétvégén a holland kormány megbukott, amely nagyon sok más nehézséget fog jelenteni a hollandok számára, de talán segítheti a tanácsban a bővítési politikákat, és más országoknak is meg kell próbálnia azt, hogy a bels, belpolitikájukat kívül tartsak a bővítési politika területéről. Nekem is tetszik a 11-es és 12-es pont a jelentésében. Lenne egy rövid megjegyzésem a szociális dimenzióval kapcsolatban. A foglalkoztási szakbizottságban ma reggel elfogadtunk az IPA 2-ről egy jelentést, amely arról szólt, hogy 2020 és bele kell vonni a csatlakozás előtti erőfeszítésekbe, és eh, egyfajta szociális, kér, eh, szociális eh, kritériumra lenne szükség, talán a EU 2020-at lehetne alapul venni ennek során. A tagállamok gazdasági szempontból fejlettek, és jó lenne, hogyha a csatlakozó országok is figyelembe vennék ezeket a kritériumokat, és így valóban fenntartható és bevonó gazdaságunk lehetne. Már várom az együttműködést, szerintem valóban brilliáns ez a jelentés. Uh, chairman, I think this is a... Elnök úr, azt hiszem ez egy, ez egy rendkívül provokatív jelentés. Nos, meg kell kérdeznünk, hogy miért, fel kell tennünk a kérdést, hogy miért kell megváltoztatni a jelenlegi kritériumokat. eddigi bővítéssel kapcsolatban volt valami, ami nem működött? Miért kéne mindent előről kezdeni? Bizonyos tagállamoknak a saját tagállami státuszukat is felül kéne vizsgálnia, hogyha megváltoztatjuk a csatlakozási kritériumokat, feltételeket. Szerintem a bővítés nem technikai folyamat, szerintem ezt nem lehet kvantifikálni, úgy, ahogy ezt kopasszony gondolja. Szerintem ez egy alapvetően politikai természetű folyamat, és hogyha az EU nem hallandó folytatni ezt a fajta morális elkötelezettséget, hogy dél és kelet felé kiterjeszti határait, az Európának és az EU-nak rendkívül rosszat tesz a globalizáció szempontjából is, illetve a politikai hatalom szempontjából is. Az integráció morális céljához, szándékaihoz tartanunk kell magunkat, és Folytassuk tovább úgy a bővítést, ahogy azt elkezdtük, ahogy ezt megígértük a jelenlegi tagjelölt országoknak. Gazdaságpolitikai kérdésekben ne becsüljük alá, hogy mennyire eltér az Európai Unión belül is az életszínvonal, illetve a gazdasági fejlettség színvonala. Belgiumban 35 Európa kerül egy foglalkoztatott, a foglalkoztatónak. Bulgáriában ugyanez két és fél euró. Óránként. Tehát ez is mutatja azt, hogy a szociális dömping problémáját nem kezelni hiba lenne. Azt hiszem, hogy komolyabban kéne ezeket a javaslatokat megvitatni. Hogyha megváltoztatnánk a bővítési folyamatot, akkor én leginkább azt szeretném, hogyha a 23-as és 24-es fejezetekre sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznénk, tehát a bővítési folyamatot ezzel kéne kezdeni, hogy a, ezeket a fejezeteket megnyitjuk. Törökországgal és Horvátországgal legalábbis ez volt a tapasztalatunk. Elképzelhető, hogy 2015 felé már meg lesz a bátorságunk, hogy a társult tagság státuszát is kidolgozzuk. Bizonyos tagjelölt országoknak ez talán elfogadható, sőt, ígéretes lenne. Elnök, köszönöm szépen! siessünk, mert még a Lambsdorff jelentés is van, illetve itt lesz az UNESCO alelnöke is fél, fél hatkor. Azt hiszem, hogy ha mindenki betart, betartja a hozzászólási időt, az csak jót tesz. Kacsin úr. Köszönöm szépen. Szeretnék Kopa asszonynak gratulálni ezért a kiváló jelentésért. Azt hiszem, hogy a sikeres bővítési stratégia elemei tartalmazza ezt. Nézzük a bizottság szerepét a bővítési folyamatban. A tagállam, a tegelőt országokban és potenciális tagjelölt országokban ági kirendeltségeket nagyon nagy tiszteletben tartják. Azt hiszem, hogy sokkal proaktívabban kell részt venni az bizottság képviselőinek abban, hogy például korrupcióra rámutassanak az adott országok, vagy tagjelölt országokban, meg kell nézni a rendszerszerű korrupció példáit, föl kell ezeket deríteni. A bizottság sokszor fölkéri a helybéli hatóságokat, hogy minden alkalommal legyen nyoma a munkájuknak. Nos, kérték, kért, az előttem szóló kérte azt, hogy a 23-as és 24-es fejezetek megnyitásával kezdjük a tárgyalást. Nos, hogyha ezt így tesszük, akkor valószínűleg a szervezet bűnözés a korrupció elleni harcnak jót tesz, de szerintem azért ennél még többet is tehetünk. Köszönöm szépen. Kopászonynak gratulálni szeretnék a jelentéséhez, mert legalább lehetőséget ad a vitára, az érdemi átfogó vitára. Akik 90-ben születtek, azok tényleg nem tudják, hogy mi volt 89-ben, és Omar Rajtan asszonyt hallgatva az ő defenzióját szinte úgy hallom, mintha egyáltalán nem akarna több bővítést. Meg lehet fogalmazni egy célt 20 év múlva teljesen más lesz már a világ, mint ma, de 89-ben is ugyanez volt a helyzet, és ha ebből indultunk volna ki, akkor nem vettünk volna föl egy országot sem. Figyeljük meg, hogy a saját hazánkban mi zajlik, és akkor Wilders urat, hogyha önök elfogadják, akkor nem akarják magukat előadni itt, mint Európa barátokat. Nagyon sok módosító fog születni, ezeket meg is kell alkotni. Örülök, hogy a bizottság azonban elkezdte ezt a vitát, és a biztos maga is komolyan veszi, és hosszú távon gondolja a bővítési folyamatot. Nem szabad elzárkóznunk, izolálnunk magunkat, mint ahogy itt egyesek, főleg a holland képviselő teszi. De mi lenne a szociáldemokraták kerülnének kormányra Hollandiában? Good. Herr Kukan. Ja, Herr also wir können auch das natürlich... lehet ezt pártpolitikai ö, oldalra is terelni, terelni. Kíváncsi lennék egy olyan Hollandiára, amelyet szociáldemokraták irányítanak, és a sok munkára képtelen és munká, dolgozni nem akaró emberről hogy csinálnak majd gazdaságot a válság idején. Tehát higgyük el a népnek, hogy kinek adja a többséget és miért. Kukán úr következik. Sajnálom, hogy beleszólok ebbe a nagyon izgalmas politikai vitába. Kopászony jelentéséről azonban, ha tovább akarunk beszélni, akkor el kell ismernünk azt, hogy milyen jó, különösen amit a Balkán országokra vonatkozóan ír, hogy az Európai Uniónak transformatív ereje van, mint perspektíva ezekben az országokban. Ezt a szerepét nem szabad ö, alulbecsülnünk az EU-nak. A szociális-gazdasági tényezők és nehézségek nagyságrendjét sem szabad túlbecsülni. A bizottság megpróbált most innovatívan ö, hozzájárulni ahhoz, hogy a bővítési folyamat ne szakadjon meg. Szerintem tőlünk is több rugalmasság várható. Egyik ország, amely most áll a küszöbön, annak szabó Bosznia-Hercegovina, sem standard eset, tehát rugalmasságra lesz szükség. Az Európai Parlamentnek a szerepe ebben a folyamatban mindig nagyon jelentős volt. Hozzájárultunk és hozzá is kell, hogy járuljunk a politikai változásokhoz ezekben az országokban. A parlamentünk például kiváló, egyedülálló tapasztalattal rendelkezik, amelyet átadott azon országokból érkezett képviselőtársainak, vagy képviselőinek, amely országukban ez a hagyomány még nem volt olyan erős, és ez is egy hatalmas pozitívum. Köszönöm Eleni Kopának a jelentést, és azokat a kiemelt érdekes elemeket, amelyeket számunkra is fontosnak tartott elmondani. Szerintem is szükség lenne egyértelműbb normákra, az előrehaladás objektívabb értékelésére és a szociális normák figyelembevételére. Az EU-n belül sem veszük komolyan saját szociális normáinkat, leépítjük őket, és soha nem voltak sajnos fontosak a bővítés során sem, mint feltétel. nem csoda, hogy a bővítés kapcsán főleg szociális problémák mutatkoznak a csatlakozott országokban. Támogatom a monitoring mechanizmusra vonatkozó elképzelést is, és azt, hogy ne csak a csatlakozandó országokra, hanem saját magunkra is folyamatosan alkalmazzuk ezeket a kritériumokat, mérjük meg magunkat újra meg újra, hiszen hitelességünk forog kockán, hogyha ezeket a normákat otthon lábbal tipoljuk, miközben az új tagoktól elvárjuk. Nem véletlen, hogy tüntető csoportok már ezt tűzik a zászlójukra. Ne felejtsük el, ugye, hogy a CIA kínzásaiban is milyen szerepe volt az EU-nak. Tehát az emberi jogok egyéb aspektusait is nagyon sok helyen EU belül is lábbal tiporják. Tehát aggódom egy kicsit, hogy a bilaterális viták, és itt főleg a török-ciprusi vita, ö, meggátolja majd a következő időszakban az előrelépést, mert mindkét fél nagyon provokatívan, főleg a török hatóságok nagyon provokatívan léptek föl, és nem csak Ciprusban okoznak ezek a kijelentések aggodalmat, hanem egész EU szerte is, mint hogyha ez tudatos lenne a törökök részéről. Köszönöm elnök úr a szót. Szerintem nincsen semmi provokatív ebben a jelentésben. Nem látom DAF úr megszólalásának alapját. Szerintem ez egy jó kísérlet arra, hogy elgondolkodjunk a bővítés eredményeiről, hiányosságairól a jövő érdekében. Külön kell választani az eljárást, a folyamatot az egyes konkrét országoktól, amelyekkel foglalkozunk. Vannak elvek és vannak konkrét helyzetek. Ez a jelentés szerintem jó, és hasznos is, mert a saját megközelítésünket is új fénybe helyezi és hitelesebbé teszi az EU fellépését, ha meghallgatjuk, vagy elolvassuk, ami benne van. Az integrációs kapacitás objektív mérése, na ezzel kapcsolatban azért szkeptikus vagyok, mert mindig azt mondtuk, hogy az EU nem felvevőképes, aztán mindig láttuk, hogy mégis az, tehát erről csak szubjektív elképzelések vannak, nehéz ezt objektiválni. Az, a csatlakozási kritériumok érvényesülésének monitorizongásával, monitorizongásával egyetértek azzal is, hogy a már tagállamokban is ezeket a követelményeket folyamatosan kísérjük figyelemmel, hogy érvényesülnek-e. Ugye látjuk, hogy az EU belül is most legalább három olyan ország van, amelyet ha szigorúan vesszük, akkor nem felelnek meg a kopenhágai kritériumok mindegyikének és a csatlakozandó országokkal, a tagjelölt országokkal szemben meg kell fogalmazni az EU 2020-as stratégiát is. <clears throat> Nehéz itt a válságkezelés közepette stratégiáról beszélni, de a, bővítésnek, a bővítés legyen a stratégia része, és a stratégia is legyen a bővítés része. elmondtuk, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart ez a folyamat, mi a végső cél. De szerintem nem is ez a fontos, hanem az, hogy hiteles legyen az eljárás. Ö, és mm, hámozzuk le a meséket, a rátapadt sallangot erről a történetről, és objektív kritériumok alapján folytassuk a bővítést. Elnök úr, Koppa asszony jelentése jól érthető, szerintem jó. Alapvetően azt mondja, hogy a bővítés siker volt, és ezzel egyet is értek. De amit az eurozónáról ír, illetve arról a követelméről, hogy valamennyi új tagállamnak az euróhoz csatlakozni kéne, ezzel viszont nem értek egyet. És most ez egy technikai eljárásnak tűnik, de azért ez egy politikai folyamat is. A bizottságnak kell, majd az Európai Bizottságnak politikai nyilatkozatot tenni arról, hogy hol tartunk. Demokratikus támogatásra van szükség a választó polgároktól, hiszen ők azok a az adófizetők, akiknek a pénzéből ezek megvalósulnak, a strukturális alapok kifizetései például. Tehát a közpénzek elköltését közelebb kéne hozni a választókhoz. Nem véletlenül lovagolja meg ezt a témát Löpen úr és lánya Franciaországban. Ukrajna most éppen már visszafejlődőben van, mert először ugye megkapta a mézes madzagot, most meg a botot kapja tőlünk, és így aztán megszakadt a reménység. Erre nagyon kell vigyázni. És valóban abban egyetértek, hogy az elnevezések, a határok tekintetében nem szabad, hogy a bilaterális konfliktusok a további bővítés útjába álljanak, mint például, ahogy ez Macedónia esetében, vagy akár Horvátország esetében is felmerült, egy új tagállam például nem szabad, hogy korábbi ellenségének útját az EU-ba gátolja, mint ahogy itt most felmerült Horvátország és Szerbia kapcsán. A Lisszaboni szerződés óta a parlamentünknek több hatalma van a hazajárulás eljárás révén a tekintetben, hogy az egyes országoknak ki és mikor adja meg a zöld utat. A nemzeti parlamentek általában vétóznának, de nem tehetik, mi megtehetjük ezt a bővítés kapcsán. A következő bővítési körben tehát ezt a hatalmunkat a saját javunkra kell, a saját befolyásunk növelésére fordítani. Eine Wortmeldung. Scholz úr kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, örülök, hogy árnyék jelentéstevőként hozzászólhatok a 2006-os, 8-as jelentésekkel is volt már tapasztalatunk ebben a témában, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió mindenki számára nyitva áll, minden állam számára, akik szeretnének részt venni ebben, és eh, ezt nem látom a jelentésben, és szeretném, eh, hogyha és ezt láttam a jelentésben, és ennek örülök. Három pontom van, még akkor is, hogyha erről beszélünk, a bevetésről, akkor beszélni kell arról, hogy, hogy valóban az állampolgároknak is támogatnia kell ezt, amikor bővítésről beszélünk, főként a jelenlegi fázisban, hiszen figyelembe kell venni az Európai Unió jelenlegi fejlődését is, és ezért az integrációs képesség valóban komolyan bevendő kihívás akkor, hogyha a bővítésről kívánunk vitázni. Mégpedig azért, mert örülnünk kell annak, hogy a 27-28-as tagállamú EU az képes lépést tartani, figyelembe kell venni, hogy hogyan fogunk bánni a gazdasággal, a szociális kérdésekkel, és ezt nagyon erősen megmutatták. A jelentésben a szociális dimenziót kiemelték, a kopenhágai kritériumokról néhány szót hadd csak még. Úgy gondolom, hogy meg kell tartanunk ezeket, el kell azon gondolkodni, hogy ezeket hogyan lehetne továbbfejleszteni, de ennek során mind a 27 eh, tagállammal szembe kell néznünk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezt kompromisszumként el tudnánk-e ma fogadtatni. Most gondoljuk Hollandiára vagy Magyarországra. Eh, a kérdés az az, hogy hogyan bánunk mi a alapvető jogokkal, a eh, szólásszabadsággal, stb. alapvető értékekkel, tehát ez nagyon fontos ezt is figyelembe vennünk, akkor, hogyha szeretnénk a bővítést továbbá is megtartani a jövőben. Köszönöm szépen, engedjenek meg számomra most néhány megjegyzést. A szerződésben nem áll az, hogy minden ország lehet tagja az EU-nak, csak azok az országok, amelyek ezt kérvényezik. Hát ez egy kis különbség azért. Ez nem azt jelenti, hogy egyfajta automatizmus létezik. Fontosnak tartom azt, hogy azokat a javaslatokat, amiket Kopasszony tett, például a monitorozás után, a utólagos monitorozással ezeket tényleg fontoljuk meg, hiszen meg kell magunknak nyerni a népességet is. Románia és Bulgária esetében, de más ügyekben is előfordult már ez nem igazán működött, tehát el kell azon gondolkodnunk, hogy esetleg nincsen, mivel nincsen a bizottságnak politikai akarat, illetve bátorság erre, beszélnünk kell olyan módszerekről, amelyek hitelesek lehetnek. Ez nagyon fontos eh, annak érdekében, hogy egyfajta bizonyosságot adjunk a saját eh, állampolgárainknak, és ezek úgy gondolom, hogy be kell látnunk azt, hogy az Európai Unió és az állampolgárai óriási teljesítményről tettek tanúbizonyságot, az e- Európai Parlamentbe új eh, tagok érkeztek 2004 től egészen ideig 13 új tagállamot vettünk fel, tehát ez egy óriási, ez egy óriási teljesítmény. Ugyanakkor ezt egy igazi teljesítményként kell tekinteni, és, azt, és működő képesnek kell ezt tekinteni, meg kell vizsgálni, hogy a konszolidáció folyamata milyen, jelenleg válságban vagyunk, a válságok során, ezt láthatjuk a választási eredményekben is, a populisták mindig esélyt kapnak arra, hogy kihasználják a válságot a többiekkel szemben. A, a populisták használják ki a válságot mindig, a, és a külföldiekre, és külföldieket, illetve a migránsokat hibáztatják. Ezt láthatjuk manapság is, hogyha ezt nem vesszük figyelembe, akkor valóban problémával kell szembenéznünk. És úgy gondolom, hogy józanul ki kell fejteni azt, hogy milyen választ tudunk ezekre adni, mert hogyha így folytatjuk, ahogy eddig, annak nem igazán van értelme, mert egyre kevesebben támogatják majd ezt. És ehhez tartozik az a kérdés is, hogy mi a bővítési képessége az Európai Uniónak. Kopa asszony utalt arra, hogy ez nagyon fontos szempont, Oman Röjten asszony még jobban kiemelte ezt, amit már korábban mondtam, az egy konkrét eset. Minden esetben sokkal jobban meg kell magyaráznunk az állampolgároknak, és számunkra is, hogy hol van az a pont, ahol megfordul a helyzet, ahol az Európai Unió nem képes arra, hogy álmokat felvegyek, utalnék arra, hogy itt, hogy itt bizonyos primér jogoknál lehet, hogy csak egyhangulag lehet megváltározni, megváltoztatni szabályokat, és 28 tagállammal az nehezebb. Az Európai Uniónak továbbá meg kell erősíteni a döntéshozatali mechanizmusát. Van egy egyértelmű kötelező ígéretünk, mégpedig az, amit 2003-ban Tesszalonikában a Nyugat-Balkánnak adtunk. Ezt a két dolgot egyeztetni kell egymással, tehát az országnak teljesíteni kell a kritériumokat, nem adhatunk kedvezményt, de nekünk is azon kell lennünk, hogy a struktúráink megváltoztassanak, javuljanak, mégpedig az Európai Parlamentben is. Úgy gondolom, hogy ezt az összefüggést akkor láthatjuk majd, hogyha tényleg ezt az összefüggést kell látnunk, hogyha sikert akarunk elérni. Szerintem kopaszony jelentése kitűnő, de arról is beszélnünk kell, hogy hol lehet a pozíciónkat még erősíteni. Bulgária és Románia esetében, és más példáknál és például Horvátországnál is, sokkal jobban meg kellett vizsgálni a korrupció, az igazságszolgáltatás kérdését. Ezek a rákos daganatok nehezebbé tették a további fejlődést, fejlődést. Koppa asszony beszélt az integrációs képességről. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a, az államokban, az országokban is egyértelművé kell tennünk, hogy mit történik akkor, hogyha nem akarnak az Európai Unióba kerülni. Nem azért kell ezt ezeket a reformokat megtenniük, mert az Európai Unió ezt kívánja tőlük, hanem csak azért, mert így lehet előrelépni gazdasági, szociális szempontból. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos erre emlékeztetni. Nem az Európai Unió érdekében teszitek ezt, hanem a saját érdeketekben. Úgy gondolom, hogy ezt a nézőpontot gyakran figyelmen kívül hagyjuk a viták során. Hát ez, gyakran halljuk azt, hogy azt mondják az összegben, hogy én sem tartom ezt jól, de hát ezek a idióták ezt akarják Brüsszelben. Hát az ilyenfajta kijelentések nem igazán teszik népszerűvé az Európai Uniót, és ezért erről is intenzíven kell beszélnünk. esetleg, hogyha meg lesznek majd a módosítók, akkor már azokról is még beszélhetnénk, vagy akár meghívhatnánk néhány szakértőt, és egy kis hearinget, egy kis meghallgatást tarthatnánk. Úgy gondolom, hogy a saját álláspontjainkat megfelelően ki kell fejleszteni. Itt Koppa asszony a szó. Thank you, Mr. President. I want to... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az összes kollégának az észrevételeket, gondolatokat. Bizonyára tudják, hogy nem könnyű a feladatom. Legfőbb célom az volt, hogy egy jól, jól érthető üzenetet küldjek a bővítési folyamat jellegéről, és szerettem volna, hogyha ez megnyilvánul az elég egész szövegben. Néhány gondolat a kopenhágai kritériumokat nem szeretném megváltoztatni, ezek nagyon jól működtek, de tíz év elteltével azt hiszem, hogy muszáj elgondolkodni a folyamat jellegéről. Ezt próbálom itt csinálni ebben a jelentésben, és úgy vélem, hogy az önök módosításai csak jót tehetnek a szövegnek, de semmi szükség arra, hogy a kopenhágai kritériumokat felülírjuk, megváltoztassuk. Néhányan utaltak arra, hogy a bizottság vagy, a, vagy az Európai Parlament szerepét kell megerősíteni. Igen, minden, mindennek örülünk, ami a szavahihetőséget növeli. Nos, a civil társadalmat kéne sokkal jobban mevonni a bővítési folyamatban, mint eddig. Nem csak a tagjelölt állam civil társadalmára gondolok, ennek vannak már formái, hanem a tagállamokban is. Tehát meg kell győzni az embereket a tagállamokban is, hogy ezt a folyamatot életben kell tartani. A tárgyalási folyamatok elej, folyamat elején kell megnyitni a 23.-24. fejezetet, igaz? Az igazságügy és belügyek kérdése egyre fontosabbá válik a folyamatban, és egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy erre, ehhez ragaszkodnunk kell, és a tárgyalási folyamat elején kell ezt felvetni, nem a közepén vagy a végén. Az abszorciós kapacitás nem technikai kérdés, nem állt szándékomban ezt találzatot kelteni. Tényről van szó, tehát az abszorciós kapacitás tény, de alapvetően politikai természetű. Jan Marius Virsma volt kollégámmal nemrég találkoztunk, és ő a politikai abszorciós kapacitásra is beszélt. Szerintem ez egy nagyon érdekes gondolat, érdemes ezt tovább vinni. Aztán szociális standard. Nem szeretnék egy plusz szociális kritériumot is hozzáadni a már meglévőkhez. de fontos lenne az európai szociális normához vagy szabványhoz ragaszkodni. Hálás vagyok a bizottságnak és Szalina úrnak is, név szerint, aki, aki megpróbál az egyetértésre törekedni, nagyon fontos lenne, hogy mind a két intézmény, parlament és a bizottság is együttesen lépjen fel. Annyira fontos ez a kérdés. Köszönöm szépen, a módosításokat május 8 ig lehet beterjeszteni, és várom azokat. Köszönöm szépen ezt a mai nagyon érdekes vitát. The, the, the uh, Chairman Brock. Brock úr, mielőtt kiment volna, egy nagyon érdekes javaslatot tett, mi szerint ezt a kérdést tovább vihetnénk, akár meghallgatásokat is szervezhetnénk, és szakértőket is meghallgatnánk ez ügyben. Jó ötlet. Május 8-a azonban túlságosan közeli dátum a módosítások benyújtásához. Kopasz, mit gondol erről? Hát valóban jó lenne, tehát ha meg lehet változtatni ezt a dátumot, és addig egy workshopot rendezzük, az jól, rendeznénk, az jól lenne. Elnök, Lambsdorff úr, vár ránk. Nem, én ehhez a vitához akarnék hozzászólni. Akkor, akkor, foly, akkor lehet folytatni. Lambsdorff úr nagyon kedves. Andrewval egyetértek, és örülök annak, hogy kopaszony is így gondolkodik. Nagyon fontos ez a jelentés, jó lenne még erről beszélni. A parlament, a, a parlament egyféleképpen gondolkozik, a bizottság meg máshogy, hát van ilyen, ezt el kell viselni. Most pedig rátérnék a jelentésemre. Ez az ENSZ közgyűl, 67. közgyűléséről szól, németre térek. Németül fogok beszélni, igyekszem lassan mondani, amit mondok. Most addig, amíg fölteszik a fejhallgatóikat, addig fölösleges szavakat fogok mondani. Íme, íme, íme. Több fejezetre osztottuk föl idén a témát, mert minden évben, az utolsó évben is New Yorkban jártunk, a külügyi bizottság tagjai van annak érdekében, hogy a prioritásokat közösen határozzuk meg, úgy, hogy reálisak legyenek azok. Ebben a hét fejezetben az Európai Unió ezben betöltött szerepével foglalkozunk, az ENSZ rendszerében betöltött szerepéről a globális kormányzás kapcsán, a béke és a biztonság garantálása kapcsán. Az Európai Unió és az ENSZ című fejezetben kifejtjük, hogy a parlament továbbra is az unió láthatóságát szeretné jobban elérni, és a teljes körű végrehajtását minden Európai Unióra vonatkozó szövegnek, a Lisszaboni szerződésre vonatkozóan és annak tükrében egyaránt. A teljes körű végrehajtás most a fő prioritásunk, illetve a biztonsági tanácsban ö, ö, a jobb koordináció a két a Franciaország elmaradt egy kicsit a ö, tőle elvárt koordináció tekintetében. A nem állandó tagjai biztonsági tanácsnak sokkal jobban megfeleltek saját feladatuknak. A corporate governance tekintetében közös stratégiai célnek, célnak tartjuk ennek a megvalósítását tagállami és EU szinten egyaránt. Folyamatosan rendszerszerűen kétoldalú és többoldalú egyeztetésekre van szükség szerintünk. New Yorkban ezt a témát időben minél előbb be kell beszélni. A biztonsági tanácsban nem csak a konkrét létszámról, tagok létszámáról, mandátumáról akarunk beszélni, hanem az eljárások javításáról is, és az újraélesztéséről bizonyos közgyűlési formáknak. A Global Governance kapcsán elnézést. A harmadik bekezdésben arról van szó, hogy az úgynevezett békeépítési struktúrán belül, Peace Building Architecture, milyen konfliktus megelőző civil és katonai eszközök vannak az EU kezében, az EU milyen civil kapacitás építést támogathat a, civil capacity review tekintetében. Foglalkoztunk a nők szerepével a béke folyamatban, a nőket jobban be kell vonni, általában ahol a sikerült, ott fenntartható megoldások születtek. Tovább kell azonban azon dolgozni, hogy a védelem kötelezettsége egyértelmű legyen, hogy ez megelőzést is jelent, és a védelem koncepciója egy konfliktus során és után is felmerül. Nagyon fontos, és azt hiszem, hogy itt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásakor is ez sokszor kiderült, hogy nagyon fontos a, az egyeztető mediációs struktúrák kialakítása, hogy ennek pénzügyi háttere is kellő háttere legyen, illetve politikai akarat és támogatás az EU és az ENSZ részéről is. A negyedik lekezdés az emberi jogokkal foglalkozik, az nemzeti képességek e, e, és kötelezettségek elmélyítésével. ez az ENSZ számára is prioritás, ott ezt hívják mainstreamingnek. A periódusonként, időszaki jelentés időszakonként újra meg újra felmerül ez a kérdés. Az ötödik bekezdésben a demokrácia támogatási struktúráiról beszélünk. Sok kollégával közösen azt gondolom, hogy a demokratikus folyamatok támogatásának kibővítését kell elérnünk, tehát nem csak a választásokat kell megfigyelnünk magyarul, hanem a politikai pártok felállítását, működését, őket aztán be kell vonni, a civil társadalom szervezeteit, a ifjúsági szervezeteket, és a nőjogi szervezeteket pedig különös tekintettel. Pénzügyi támogatást is jelent ez, de humán erőforrás feltárási tevékenységet is. A demokrácia támogatása az európai külpolitika fő pillére, és ezt az ENSZ szövegeknek is tükrözni illik. A szöveg fejlesztése vonatkozó része még meglehetősen kezdetleges, ezt a kollégák már megfigyelhették. Itt főleg azon vagyunk, hogy a fejlesztési bizottsággal, a devével együttműködve fogalmazzuk meg ezt, és ezért késik is egy kicsit ez a dolog érdemben meg akarjuk hallgatni a devés kollégák véleményét. Az ajánlásokban, a záró részben pedig arra törekszünk, hogy a tanács is úgy érezze végül, hogy neki is el kell gondolkodni azon, hogy az ENSZ, ért, ENSZ irányában hogyan lehetne nagyobb érdeklődést gerjeszteni Európában, például az európai parlamentekben, mert noha az ENSZ-nek viszonylag jó az imidzse Európában, de ha rákérdezünk arra, hogy mit tudnak még akár a politikusok is az ENSZ-beli munkáról, akkor általában kiderül, hogy semmit. Tehát több együttműködésre, magyarázatra, kommunikációra lenne szükség. Van néhány praktikus dolog is, amit el kell mondanom. Május 9-én 12-kor van a módosítók benyújtási határideje, május 25-én lesz az eszmecsere és szavazás is utána, júniusban pedig a tanácsi munkacsoport kezdi el a munkát, június végéig ott döntést hoznak, és a Kron bizottsággal kéz a kézben fogunk majd akkor működni. Előre köszönöm a külügyi szolgálatnak a az együttműködést ezen találkozók megszervezésében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a megjegyzéseiket. First on the speaker list is Mr. Preda. The... Preda úr az első a hozzászólók listáján. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, másodszor vagyok a néppárt jelentést, árnyék jelentéstevője ebben a témában. Megköszönöm Lambsdorff úr átfogó jelentését. Van lenne néhány észrevételem. Az EU szerepe az ENSZ-ben. Nos, számunkra rendkívül fontos az, hogy egyértelmű legyen az üzenet, amit kommunikálni akarunk, de ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha az Európai Unión belül is tudunk kommunikálni. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy kell az Európai Unió szerepéről vélekednünk, illetve ö, egymás között is meg kell egyeznünk, hogyha házon belül megegyezünk, csak akkor vélik úgy partnereink is, hogy egyfajta harmónia van közöttünk. Azt gondolom, hogy ezen, e, ezen e, állásfoglalással kapcsolatban mi mindig nagyon a eltérés, ezt láthattuk legalábbis a különböző üléseken. Szerintem itt az idő, hogy a külső hogy a külügyi szolgálat eldöntse, hogy hogyan kell ezt a, ezt a határozatot értelmezni, meg kell nézni, mit lehet ezzel javítani. Úgy gondolom, hogy a különleges megfigyelői státuszunkat megfelelően alkalmaztatni kéne, mielőtt a státuszt megváltoztatjuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy van egy olyan feladatunk is, hogy védjünk. Jónak tartom, hogy erről a dologról még vitázzunk. Nem szabad összekeverni a felelősség vállalást a védelemmel. Ami a mediációt illeti, a közvetítést, nos, itt arra kéne központosítani, hogy inkluzív álláspontot alakítson ki a tanács. A demokratizálódás támogatása. Nos, itt a létező pénzügyi eszközökre kéne szerintem utalni, különös tekintettel a független civil szervezetekre. Egyiptom és Fehér Oroszország esete azt hiszem, hogy tanulságos hiszen csak akkor gyökerezhet meg egy országban a demokrácia, hogyha vannak civil társadalma, civil szervezetek. Lesznek módosításaink, és várom az együttműködést a jelentéstevővel. Ami a módosítások benyújtásának határidejét illeti, április 26-a szerepel itt. Kapunk erre még plusz időt? Mert ön május 8-át említette, mi a helyzet? Next and last speaker. Utolsó hozzászólom, Muniz asszony. Grazie, presidente. Eh, voy a hablar como miembro del grupo de... Köszönöm szépen. Nos, azt gondolom, hogy Corina Krétu asszony egyetért majd azzal, amit én fogok elmondani, de ő nyilván leginkább fejlődésről beszélni. Nos, idén is szeretném megköszönni Lambsdorff Wolfnak ezt a jelentést, ezt az állásfogás tervezetet, nagyon átfogó ez a, ez a munka, az Európai Unió szerepéről van szó a ENSZ közgyűlésében néhány módosításom is lesz majd a jelentéshez. Először is az Európai Unió szerepéről az ENSZ-ben. Nos, itt azt hiszem a, az Európai Uniós multilaterizmus kapcsolatáról szóló jelentésem néhány részét emelném ki, ez utal egyébként az ENSZ-re is. Második dolog, a béke és biztonság fejezet, itt utalás történik a nők helyzetére, a konfliktusos területeken. Itt azt hiszem, a 2000 per 13-25-ös biztonsági tanács határozatot is meg kéne említeni. Ez arról szól, hogy a nők szerepe a konfliktusos megoldása, illetve hogy a, a nők helyzete és a konfliktusos zónákban a megoldás. Nos, itt a, nő, a nők helyzetének a transzverszális szerepet kell adni, a különböző szexuális bűncselekmények felderítésében, a lefegyver, leszerelésben, stb. stb. a béke tárgyalásokban, a béke megállapodásokban, minden egyes lépésben és területen benne kell szerepelni a nők kérdésének. Még egy dolog, amely általán, amely mindig visszatér az ENSZ-ben, és, és ez főleg azóta igaz, amióta a United Nations Women létrejött, ez a finanszírozás kérdése. Nos, nem fogok konkrét számadatokat, arányokat megnevezni, de elképzelhetőnek tartom, hogy egy nagyon minimális támogat, kötelező támogatás, például 0,01 század százalékos hozzájárulás a tagállamok részéről a United Nations Women számára szerintem elfogadható. Aztán, hogyan lehetünk felelősek úgy, hogy közben védünk, és erről is beszélnünk kell. Miután a, miután a tanács a legfőbb finanszírozója az ENSZ különböző fellépéseinek, így is kell kialakítani a tanács véleményét erről. Aztán a védelem témával kapcsolatban a címet kéne kiegészíteni, Nos, a közvetítő kapacitás kérdése, itt is lesz majd módosításom. A pooling, pooling and sharing a katonai területen, azt hiszem ezt is szerepeltetni kéne a közvetítési fejezetben, aztán demokrácia fejezet. Az ENSZ erői mandátumukban akár a nemzetközi megfigyelőket is védhetnék. Hogyha ez nincs benne az ENSZ mandátumában, akkor akkor ez gondot jelenthet, hiszen egy, egy béke folyamat végén, tehát amikor választásokat rendeznek meg, akkor sokszor pontosan azért nem lehet a választásokat megrendezni, mert a megfigyelőket nem tudják megvédeni. Tehát jó lenne, hogy ez tényleg részét képezni a ENSZ misszió mandátumának. Ami az ajánlásokat illeti, közel-kelet, Azt hiszem, a, az ENSZ 74-es határozatát kéne elővenni, amely a, a atomfegyvermentes közel-keletről szól. Az Európai Unión sokkal világosabb álláspontot venne föl, hogyha erre koncentrálnánk, hogyha teljes közel-keletet atomfegyvermentessé tennénk. talán még egy dolog, talán elfelejtették, de úgy azt hiszem, hogy Ashton asszony nem szerepel a címzettek körében, őt is föl kéne venni. Lávszor. Ja, vielen Dank. Also wir... Köszönöm szépen. A folyamat elején állunk, és már várom az együttműködést. Érdekes az az elképzelés, hogy lenne fajta kvóta az ENSZ szembelül a nőket illetőleg el lehet azon gondolkodni, hogy mi legyen ezzel. Az árnyék jelentéstevőkkel beszéltünk el, hogyha sokan akarják ezt. Szeretnék eloszlatni egy félreértést. Nem 26-án lesz a módosítók benyújtásának határideje, hanem május 9-en. És megpróbáljuk az egész folyamatot így tisztába rakni majd. El kell sajnos most hagyjam a termet, de szerintem meg tudjuk megoldani ezt a kérdést. Köszönöm, mondja az elnök. Május 9-e a módosítók benyújtásának határideje. Azt javasolnám, hogy kopaszonyan még egyszer beszéljünk majd, mert ott május 8-át határoztuk meg. Lehet, hogyha megvannak a módosítónyitványok, akkor kopaszony majd a vita alapján, illetve a módosítók alapján dönthetne arról, hogy készít egy második tervezetet, és lesz majd akkor elég időnk a meghallgatás megszervezésére. És akkor nem júniusban, hanem júliusban kerülne majd a plenáris elé ez a tervezet. Tehát 8-án, május 8-án lenne a módosítók benyújtásának határideje. Én ezt így gondolom, de persze ezt nem akarom kopasszony nélkül megbeszélni. Nincs ezzel ellen ellentmondása, akkor köszönöm szépen, és utolsó napirendi pontunk következik. Das ist jetzt. Sorry, I have a date. Uh, <laughs> it's, it's not accepted. okay. Mr. Kakis. yes, uh, no, I can tell you. You would like to share a little bit more? here. Yeah, we start. Sorry.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 I would like to introduce you Janes Kaklin. Szeretném bemutatni Janes eh, Kaklint, aki az UNESCO eh, részéről érkezett, és az UNESCO tevékenységével foglalkozik a földközi tenger déli térségében. az együttműködésünk az ENSZ-szel, az ENSZ ügynökségével rendkívül fontos, és ezek a kérdések nagyon fontosak, és megkérném Káklinsz urat, hogy szóljon hozzá, és köszönöm, hogy eljött körénk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget nyújtanak számomra, Nos, Afrika északi részében, illetve az arab államokban nagyon sok fejlődés történt. Az UNESCO-t leginkább az örökség védelmével kapcsolatban ismerjük, ugyanakkor pár éve az UNESCO a szólásszabadság, illetve a sajtószabadság kérdésével is aktívan foglalkozik. Számos fellépésünk van. Először is rendszerszerűen viszonyulunk a sajtószabadsághoz, illetve a szólásszabadsághoz, megvizsgáljuk az adott állam jogszabályait, ezzel kapcsolatban segítünk a média törvények kidolgozását, mm, a jogszabályokhoz való hozzáférés, segítjük, illetve megismertetjük velük a nemzetközi szabványnormákat, Nos, ezt tette az UNESCO az arab tavaszt követően Tunéziában, Egyiptomban, de Jordániában is, most pedig az új líbiai hatósággal való együttműködésre készülünk. Az UNESCO leglátványosabb eseménye a WordPress Freedom Day megrendezése. Ez minden évben május harmadikán van. 21 évvel ezelőtt Winhookban egy afrikai eh, afrikai újságíró csoport kérte a WordPress Freedom Day kikiáltását. a Guillermo Cano díjat szoktuk ekkor átadni annak az újságírónak vagy újságíró csoportnak, amely hozzájárult a sajtó szabadsághoz a világ valamely részén. Idén Anula Fatulájevnek, azerbajdzsáni újságírónak adjuk át a díjat Tunéziában, Kartágóban. ott lesz a tunéziai elnök és miniszterelnök is. Általában a világ sajtó, a sajtó szabadság világ napján konferenciákat is szervezünk, minden évben van egy külön téma, idén új hangok, hogyan alakítja át a társadalmat a sajtószabadság. A konferencia során elemezzük a média szerepét az átalakuló társadalmakban, az ifjúság szerepét, az új technológiák szerepét a társadalmi átalakulásban, és ugyanakkor, és azt hiszem ezt erre mindenképpen utalnom kell, a parlamenti képviselők szerepéről is szó lesz, hogyan garantálják őt, hogy hogyan biztosítják az átalakuló országokban a sajtószabadságot. Az UNESCO Az UNESCO ezen kívül az újságíró képzéssel is foglalkozik, a újságíró képzése a választásokról szóló beszámolók témájában rögtön fölmerült, mint szükséglet egy rezsimben élő újságíró számára, ugye csak egy igazság volt mindig is elfogadható, meg kell, meg kell tanítani tehát egy ilyen fordulat után a újságíróknak, hogy hogyan kell beszámolni például a választásokról. Az UNESCO Tunéziában és Egyiptomban a különböző médiafejlesztési indikátorokkal dolgozik, ezt négy évvel ezelőtt fejlesztettük ezt a módszert, számos országban alkalmaztuk már, és ez a módszertan lehetőséget ad arra, hogy elemezzük a különböző problémákat, megoldjuk azokat, amelyek a sajtószabadság témájában jelentkeznek. Így ezek alapján alakítjuk ki a projektjeinket is, például Egyiptomban, Jordániában és Tunéziában. Az Európai Unió tagállamival történő együttműködés, együttműködés fontos számunkra. A arab tavasz eseményei után megkerestek minket a tagállamok, különböző projektek finanszírozásával kapcsolatban. Belgiumot, Bulgáriát, Svédországát, Svédországot említeném elsősorban, ők voltak a legaktívabbak, és ők finanszírozták leginkább projektjeinket. Más és más témában. Az Európai Bizottság jelenleg vizsgál egy nagyobb projektet a teljes régióban, a közszolgáltatás, vagy a közszolgáltat, közszolgálati televíziókról, és a legfőbb megvalós, megvalósító ügynökség ennek, ennek a projektnek az UNESCO lesz. Nos, egy igazán működő demokráciát csak akkor lehet kiépíteni, hogyha nem üldözik, nem lövik le az újságírókat. Tavaly szeptemberben találtunk, tavaly szeptemberben egy konferenciát rendeztünk az újságírók biztonságáról. Az ENSZ-nek egyébként van egy cselekvési terve ebben a témában, ezt a nem, ezt nemrégiben fogadta el az ENSZ vezetősége, éppen ezért a prioritás számunkra az újságírók biztonsága, illetve az újságírók ellen elkövetett ti elkövető büntetlensége. Nos, vannak olyan témák még, amelyek érdeklik a tagállamokat, például a biztonsági tanács szerepe az újságírók biztonsága ügyében a konfliktusos zónákon kívül. A biztonsági tanács határozata a 7038-as foglalkozik a konfliktusos zónákban dolgozó újságírók biztonságával, de ma már tudjuk, hogy leginkább az ilyen konfliktusos zónákon kívül esnek áldozatul az újságírók. És ezzel szeretnénk elsősorban foglalkozni a jövőben. Szeretnénk, hogyha az EU és az európai parlamenti képviselők is részt vennének ebben a vitában, hiszen végül is a társadalom feladata is az, hogy az újságírókat védjük, nem csak a kormány, hanem a társadalomé is. a társadalom feladata az, hogy kifejleszten egyfajta intoleranciát a újságírók elleni agresszióval kapcsolatban. A Press Freedom Day-ről az imént beszéltem, Tunéziában kerül sor ennek a megszervezésére. Azzal szeretném lezárni, hogy az európai parlamenti képviselőket meghívom Tunízba május 3-ára a szabadság világnapjáról amikor is az átalakuló társadalmak és a sajtó szabadság, és a sajtó kapcsolatáról lesz szó. Köszönöm szépen, és ha bármilyen kérdésen szívesen válaszolok. Yeah. Paldies, Káklincs Kungs. Hát, but that was all in that though. Köszönöm. mindent elmondott, amit elmondhatott erről. Köszönjük ezt a beszámolót. Általában véve elmondhatom, hogy pozitívan meglepett, hogy az UNESCO ennyire részletekbe menően ö, aktivizálja magát, és megelőzi az egyes tagállamokat, ö, ö, illetve hát példát ad a tagállamok számára a sajtószabadság tekintetében. Az UNESCO-nak vannak azonban olyan tagjai is, amelyek maguk sem ö, híresek sajtószabadságukról, ugye pont itt Észak-Afrika felmerül, de Oroszországot is említhetjük, vagy Kínát. Minden esetre sok sikert kívánok ezekhez az erőfeszítésekhez. Engem ez a térség egyébként különösen érdekel, mert az Európai Unió részéről a tunéziai választások megfigyelő missziójában benne voltam, és ott foglalkoztunk a sajtószabadság érvényesülésével is, illetve azzal, hogy a sajtó hogyan számolt be a választásokról. Nem volt már régi elnyomó rendszer, legalábbis politikai értelemben, mégis ö, azt kellett megfigyelnünk, és ezzel talán nem foglalkoztak érdemben ott a helyek, hogy, hogy a sajtósok, akik korábban hülyek voltak a korábbi rendszerhez, és, és az ellenzéki újságírók egyik kör sem tudta kezelni ezt az új helyzetet. Ugye az újságírók védelme elveit mindkét kör számára meg kell valósítani, és ezt lehet szemináriumokon, továbbképzéseken tanítani, de az alapvető újságírói etika érvényesülése végül is mindig csak, mindig önkéntes és azon országokban, ahol korábban nem volt a szabadságnak, a szabad véleménynyilvánításnak hagyománya, ott nagyon sokféle ö, irányba megy el a sajtósok etikája, már pedig azért van egy egységes, megfogalmazható sajtóetika. Van, aki ezt úgy fogja föl az új szabadságot, hogy kizárólag tényeket közöl, van, aki úgy, hogy elmondja a véleményét szélsőségesen, tehát önök bizonyára foglalkoznak ezzel, ezzel a szakmai kérdéssel, hogy nem csak arról van szó, hogy a sajtószabadságot meg kell valósítani, és ehhez ö, jól képzett, etikailag is felkészült polgárokra van szükség az újságírók körében, hanem bizalomra is szükség van a társadalmi részéről az új médiumokkal szemben, illetve az új sajtóval szemben. Egy olyan lakosság, amely elszokott attól, hogy higgyen az írott szónak, azt is meg kell tanulni, hogy mennyiben, és talán lehet hinni tényleg az írott szónak. Köszönöm, hogy eljött és beszámolt nekünk az UNESCO munkájáról. Hazámban eh, én még megéltem a diktatúrát, és tudom, hogy mennyire el lehet nyomni eh, a sajtót, és mennyire feltétel a demokráciának a szabad sajtó. A szabad véleménynyilvánítás és a szabad, szabad sajtó a demokrácia alappillére. Hazámban az EU csatlakozás előtt volt olyan időszak, amikor volt olyan pillanat, amikor majdnem visszatértünk a diktatúrába, ezt a sajtó akadályozta meg. És örülünk annak, hogy az UNESCO ö, is ezen van, hogy a kultúrák határain, civilizációk határain átmutatva az emberi jogokat és ezen belül a szólásszabadság jogát a sokféleség ellenére univerzálisnak tekinti, és mindenhol ugyanazt várja el. Ezek után kérem, hogy számoljon be nekünk konkrétabban arról, hogy mit csinál Líbiában. Mert tudjuk, hogy ott bőven van tennivaló, és hogyan jellemezni a Párizsi konferencia kapcsán a helyzetet. Aztán azt is meg szeretném tudni, hogy hogyan tud az afrikai újságíróknak az ő jogaiknak érvényt szerezni. Mert nem látjuk, hogy az UNESCO kellő súlyjal lépne föl. Például az Objang díj ö, odaítélése nagyon ö, csúnyan alakult, mert az egyik legrosszabb diktátor kaphatta meg ezt a díjat. Ezt mindenki úgy értelmezte, hogy megvásárolta az UNESCO-t, csak azért, mert a nevét adta díjhoz. Ezt, ezt az UNESCO hogy bírja megemészteni? Aztán szeretném megtudni azt is, hogy az Afrikai Unióval hogyan tárgyal ebben a témában, mert Afrika második legnépesebb országa, ahol az AU e központja is van, az Etiópia, és ott nyomják el legjobban az újságírókat, a helyeket, az újságírókat, az európaiakat egyaránt. Két svéd újságíró most is börtönben van Etiópiában, de valószínűleg több száz helyi újságíró ö, senyved börtönökben ö, nevetséges koholt okokból, amelyek teljesen ellentmondanak annak, amit az UNESCO mond, és közben együttműködik Etiópiával. Ami Azerbajdzsánt illeti, örülök annak, hogy egy azer, azeri újságíró kapja meg ezt a díjat. A Eurovision tükrében ez végül is felhívja a figyelmet az azeri szabadságjogi harcosok helyzetére általában, és ez jó. Ugyanakkor ö, ö, remélem, hogy az UNESCO tényleg ki is használja ezt a Eurovíziós dalversenyt a megfelelő publicitásra, és nem mulasztja el ezt, mint máskor. Köszönöm szépen. Mr. Kalkins, jöjjön. have Kalkins úr, a szó. Chairman, and uh, I think that Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kérdéseiket is. Gáler úr, teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy az újságírók professzionalizmusa alapvető fontosságú az országokban. Elindítottunk egy programot, amelyen megpróbálok megfelelni az újságírók közvetlen igényeinek az események után, tehát például a választások előtt, hogy hogyan lehetne tükrözni a politikai vitát a választások előtt az adott országban, Tunéziában és Egyiptomban is azt tettük. Létrehoztuk a szükséges feltételeket az intézményeken belül, hiszen az UNESCO-nak nincsen kapacitása arra, hogy közvetlenül megválaszolja az újságírási tréningekkel kapcsolatos kérdéseket, kiépítjük az intézményeket az újságírók képzésére az adott országokban. Az NGO-kkal együttműködnünk, akik bizonyos specifikus kérdéskörökkel tudnak foglalkozni. Négy évvel ezelőtt az UNESCO létrehozott egy programot az újságírók ö, oktatására, és ez is egyfajta kapacitás építés szolgál a régióban. És eh, a tantárvet 60 eh, ország, 60 eh, iskola elfogadta 50 országban, például Marokkóban és Egyiptomban is. Az egyik kérdés, amelyen foglalkozni kell, a sajtószabadság napján Tunéziában, az a, az újságírók etikája, illetve a professzionális újságírás, ez egy nagyon fontos kérdés. Líbiában még nem tevékenykedünk, és már Gomes asszony kérdésére válaszolok ezzel, mert eh, a biztonsági helyzet jelenleg még nem ad erre lehetőséget, de már előkészítjük a libiai munkánkat. Ugyanúgy kezdjük, ahogy Tunéziában is, és Egyiptomban is kezdtük, vagy akár Jordániában is, vagyis felmérjük a média tájat, megvizsgáljuk a média indikátorokat, a, a, az UNESCO média indikátorai segítségével. Jelenleg nincsenek erőforrásaink, arra, hogy bármilyen fajta tevékenységet beindítsunk Líbiában, mert egyetlen egy donor sem mutatott akaratot arra, hogy ezt támogassa, de nem kételkedem abban, hogy lesz erre majd akarat, például Olaszország részéről. Afrika az UNESCO tevékenységének fő fókuszában áll, főként a média fejlődés, illetve a sajtószabadság biztosítása szempontjából. Kormányközi programokat is támogatunk a médiával kapcsolatban, illetve jobban mondva a kommunikációval kapcsolatban, és ezen program keretén belül a tevékenységek 50%-a kötődik az afrikai projektekhez. A projekt, illetve a program megkezdése el, óta 100 millió dollárt különítettünk el több mint 10 több eh, mint 1500 különböző projektje, projektre, és ezek nagy része afrikai projekt volt. Az Afrikai Unióval intézményi kapcsolataink vannak, és szorosan együttműködünk az Afrikai Unió szólásszabadsággal foglalkozó külön jelentéstevőjével. A szólásszabadság, a sajtószabadság elképzelését próbáljuk támogatni, afrikai kormányokkal is együttműködünk a jogalkotás kidolgozása területén, főként az információhoz való hozzájárulás témájában, mert ez a központi témánk Afrikában jelenleg. Ami a média fejlődését, vagy az újságírók oktatását illeti, van egy újságírói akadémia, Afrikában 20 iskola vész, vesz részt ebben, és az aktivitások, a tevékenységük mindenképpen az UNESCO által kidolgozott tanrendre épül, és így próbálunk az afrikai ősnekeknek segíteni. Az Obiandi-ra kitérve, ennek semmi köze a szólásszabadsághoz. Az Obiang díjat az Ekvátori Guinea delegációja javasolta. 2009-ben volt ez. Azóta foglalkozott ezzel a kérdéssel a végrehajtó testület többször. Nagyon heves viták voltak, ezt elmondhatom a delegációk között. A nem sikerült megoldást találni, és a legutóbbi végrehajtói testület szavazott erről a kérdésről, megváltoztatták a díj nevét, de ugyanakkor egyhangúságot nem sikerült elérni, és a többségi szavazással ismételten megerősítették a korábbi nevét a díjnak. Azerbajdzsán esetében is más országok esetében is az UNESCO nyíltan elítéli az újságírók meggyilkolását rendszeres és szisztematikus jelleggel, amikor más kérdésekről van szó, amelyek az újságírói szabadságra vonatkoznak, sokkal finomabban fogalmazunk, és nem adunk ki nyilvános nyilatkozatokat, de csendben együttműködünk a delegációkkal, a kormányokkal, a szakmai szervezetekkel azokkal az országokban, ahol úgy érezzük, hogy az UNESCO hozzájárulása segíthet abban, hogy előtérbe helyezzük a sajtószabadságot. ez vonatkozik a korábbi szovjet köztársaságokra is, és aktívan tevékenykedünk a régióban a sajtószabadság érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Nem is tudtam, hogy ilyen gyakorlati munkákat is végez az UNESCO ezen a területen, és ezért is nagyobb együttműködésre van szükség ebben a kérdésben, ahogy mondta, a jogalkotással is foglalkoznak média kérdéseket, illetően Egyiptomban és Tunéziában, és programok is vannak a közszolgálati médiák esetében, ezek nagyon fontosak, és lehet, hogy egy gyakorlati együttműködést kialakíthatnánk ezen a területen, és a parlament segíthetne, vagy meg lehetne erősíteni a kapacitásainkat és ezért úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog lenne. Konszátó úr tájékoztatott engem, hogy 2013-ban is megünnepeljük majd a szabadság napját, hogy akár megünnepelhetnénk ezt itt, akár megvizsgálhatnánk ezt a lehetőséget. 2013-ban ünnepeljük a Szaharov díj 25. évfordulóját, ami ugyancsak a sajtószabadságot díjazza, tehát a tartalmak szempontjából is összevágna ez. Tehát mindkét eseményt kihasználhatnánk arra, hogy erről megemlékezünk. Köszönöm szépen, és remélhetőleg hamarosan találkozunk és sor kerül a gyakorlat együttműködésre. Köszönöm szépen. Az ülés lezárom. Okay.